a terembe ezzel az európai központi bank szavazatmagyarázatainak körét lezárom és a kettelésből tartott állatok jogellenes kereskedelme az eu ban cmű utolsó riportunkhoz közeltünk és a renew nevében kelleher köszönöm szépen elnök asszony! mindjárt mondom, hogy nagyon örülök, hogy beszélhetek erről az állásfoglalásról, és azonnali intézkedéseket kérek a bizottságtól a macska és kutya export korlátozása terén. Ugye a kutya és macska tenyészetekben évekre bezárják az állatokat azért, hogy kiskutyákat, kismacskákat szaporítsanak a civil társadalom szerint. Legalább minimálisan megfelelően nyilván kellene tartani ezeket a kismacska, kiskutya farmokat, tenyészeteket, és a szabályokat be kellene tartatni. Nyilvánvaló, hogy bűnszervezetek szervezetek állnak a, az állatcsempészet mögött az Európai Unióban. Egészségügyi vonatkozása is van ennek, állatjóléti kegyetlenségi vonatkozása is a bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a belső piac megfelelően szabályozza ennek a működését. Köszönöm szépen, Claire Daly. I am absolutely delighted. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy támogathattam ezt az állásfoglalást, és üdvözlöm ezt a kezdeményezést, mely szerint az illegális állatkereskedelem ellen fel kell lépni, ez Írországban súlyos probléma, ahol számos személyt végül is bíróság elé sikerült állítani, rettenetesen bántak állatokkal, saját profitjukat tartották csak szem előtt, és az ír közösség nagy együttérzéssel figyelte ezt a témát. Azt gondolom, hogy ez az állásfoglalást sikerült erősíteni, azzal a módosítással, hogy kötelező nyilvántartásba venni és azonosítani az állatokat, és az Európai Bizottságokat, Bizottságot és a tagállamokat arra kérjük, hogy tiltsák be azokat, azt a tenyésztési, azokat a tenyésztési módokat és azokat a tenyészeteket, amelyek nagyon károsak ezek állatok. Emels következik, parancsoljon képviselő úr. Tak, fru talman. Förra året så... Köszönöm. Köszönöm szépen. Tavaly Astrid a családunk tagja lett. Ez egy nagyon kedves spániel, és nagyon szeretjük. Amikor megvettük, akkor úgy tudtuk, hogy Szlovákiából érkezett Brüsszelbe, és amikor egy, az állatorvoshoz mentünk egy teljesen normális soron következő vizsgálatra, azt mondták nekünk, hogy szisztematikus csalás gyanúja merül fel, és meghamisították a kiskutyáknak a születési dátumát, hogy hamarabb piacra dobhassák, és normál esetben 8 hetes kiskutyákat lehet elválasztani a, a, az anyukájuktól, de ezeknél a kutyáknál ezt hamarabb tették meg, és ez rettenetes stresszt váltott ki a kutyákban, nem kapták meg időben ráadásul az, olva, az oltást is, úgyhogy ez nagyon súlyos következményekkel jár. Én megszavaztam eh, ezt, az, eh, ezt a a jelentést, amelynek lényege, hogy a kettelésből tartott eh, állatokat nyilvántartásba vegyék. Felszólalunk Pospisil úr, parancsoljon. rád, eh, paní Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy több mint 600 képviselő támogatta az állásfoglalás tervezetet eh, az illegális állatszállítás ellen. Ez egy nagyon erőteljes üzenet, amit most küldeni tudunk, abban az értelemben, hogy az Európai Parlament meg akar birkózni ezzel a helyzettel. Nagyon remélem, hogy az Európai Bizottság a mi visszajelzésünk alapján egyértelmű intézkedéseket tesz majd, hogy megakadályozza, hogy több tízezer kismacskát és kiskutyát vigyenek Kelet-Európából borzasztó körülmények között évről évre a nyugat-európai országokba, ahol majd eladják őket. Nagyon jó, hogy ez az állásfoglalás ilyen nagy támogatást kapott, és arra kérem a bizottságot, hogy ne csináljon úgy, mintha semmi probléma nem lenne, és kezdjen a megoldással foglalkozni. Ahogy elmondtam, egyetlen tagállam sem tudja önmagában megoldani ezt a problémát. Ez egy európai probléma, és... Köszönjük szépen, Polcsák Stanislav következik, parancsoljon. Děkuji, paní předsedkyně, já jsem tento návrh... Tisztelt elnök asszony, társelőadóként és véleménykészítőként természetesen támogattam ezt a javaslatot, és örülök, hogy csak hárman szavaztak ellene a képviselőtársak közül, tehát a pártok között egységes volt a támogatása. Nyilván egy-egy tagállam nem tudja megoldani ezt a problémát egyedül, hiszen nagyon jövedelmező szervezet bűnözési formáról van szó. Az állat csempészet az állatok szenvedésével jár, a fogyasztókat megtévesztik, tiltott versenytorzítás is éri a piacot. Mindezek miatt az Európai Bizottságnak kell fellépnie. Némiképpen csalódást okozott a biztos tegnapi nyilatkozata. Remélem, hogy az Európai Bizottság fel fogja ismerni, hogy hány ezer ember akar cselekvést. UE felszólalója következik, Manuel Bompard. Merci, Madame la Présidente Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves képviselőtársak, feké az állatcsempészet Európára. A harmadik legjelen jövedelmező szervezetbűnözési forma a fegyver és kábítószercsempészet után a mm, közösségi hálózatok segítségével egyre súlyosbodik a helyzet. 1 milliárd eurónál is nagyobb a bevétel, 8 millió állatról van szó évente, ketrecekben, méltatlan körülmények között tartják a nőstényeket, amíg ki nem múlnak, és túl hamar választják el a kiskutyákat, kismacskákat az anyuktól nincsenek megfelelően ellátva védőoltással, és olyan módon szállítják őket Európában, hogy gyakran túl sem élik a szállítás előállítást, kötelező, harmonizált feltételeket kell elrendelni, és az interneten való értékesítést egyszerűen be kell tiltani. Ezért szavaztam én meg ezt az állásfoglalást. Köszönöm. Köszönjük szépen, és a mostani felszólások körét Vlad Marius Botos zárja a Renew nevében. Parancsoljon, képviselő úr! You, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony! engem ért az a megtiszteltetés, hogy Romániában, Aradon egy fórumot szervezhettem eh, az állatjogokkal kapcsolatban, és nagyon örülök, hogy a kedves barátaink a kettelésből tartott állatok eh, is tárgyát képezik egy eh, európai parlamenti jelentésnek. Meg kell állítanunk az illegális állatkereskedelmet, az áll, a kutyák, a macskák jólétére is oda kell figyelni, és nem engedhetjük meg, hogy csak pénzügyi érdekek vezessék ezt az üzletágat. Ezek családtagok, akikről szó van, és itt az ideje annak, hogy többet tegyünk ezekért az állatokért. Nem állhatunk meg ott, hogy szabályozzuk a kereskedelmet. Ezen állatok életét figyelembe kell venni. Gyakran van, kerül arra sor, hogy ezektől az állatoktól egyszerűen megszabadulnak, utcára teszik őket, amikor valakinek már nincs kedve tartani őket, vagy nem tudja ellátni őket. És ezt is mindenképpen figyelemmel kell kísérni, ezt is szabályozni kell. Mi lesz azzal a kutyával vagy macskával, akit, akitől megszabadul a gazdája, kiteszi az utcán, az autópálya mellett. Az európai jogalkotásnak ezeket az állatokat is védeniük kell, megérdemlik a figyelmünket. Tennünk kell valamit értük. Köszönöm szépen. Thank you. Nagyon köszönjük, Botos úr ezzel a kedvelésből tartott állatok jogellenes kereskedelme az európai unióban vitához intézett szavazatmagyarázatok sorát bezárom. köszönöm szépen a felszólalásaikat és most megadnám a szót glucksmann úrnak aki még a szavazás előtti felszólalásokra szeretne Bocsánat thierry marianinak aki glucksmann úrnak a felszólalására ami a szavazás előtt hangzott el arra szeretne egy személyes megszólalást parancsoljon képviselőtársam! köszönöm szépen elnök asszony! személyesen szólítottak meg, és szívesen válaszoltam volna rögtön Glücksmann úr szavaira, de azért köszönöm, hogy ebben a hiányos teremben szólhatok. Elnézést kell kérnem ügyetlenségeimért. A tegnapi felszólásom utolsó szaváért a videó is tanúsítja, hogy nagyon nagy nyomás alatt beszéltem, nem olvastam a felszólalás szövegemet, a videó is igazolja, és a terroristák esetében lázadókról beszéltem. Én nem gyűlöletre akartam úszítani, az iszlámistákra gondoltam, és az ENSZ jelentése szerint tavaly június óta Idlibben gyűlt össze a legtöbb terrorista. Elnézést még egyszer. Köszönjük szépen képviselőtársam, és rögzítettük a felszólását. Ezzel ezt a szekciót befejezzük, és az ülést 15 óráig felfüggesztem. Az elnök. Kedves kollégák, jó napot kívánok! Folytatjuk az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyve hozzáférhető. Van-e észrevétel ezzel kapcsolatban? Akkor elfogadottnak tekintjük. Az első napi rendi pont egy időszerű vita a Szociális Európa egy digitális világban szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy spontán hozzászólások nem lesznek, és kékkártyás kérdést nem lehet feltenni ebben a vitában. A szerzővel kezdjük, négy percben Ertug úr a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, tisztelt biztos úr. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani ezért a lehetőségért. Úgy gondolom, hogy a digitális technológiák nagyon nagy lehetőséget nyújtanak nekünk, nagyon nagy lehetőségek állnak karnyújtásnyira, sosem volt ekkora lehetősége a tanulásra, kommunikálásra, részvételre, alkotásra ilyen sok embernek. Sajnos azonban az európaiak többsége még nem rendelkezik a megfelelő ismeretekkel ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználja a digitális forradalom vívmányait. Tegnap ünnepeltük a biztonságosabb internet napját, de sajnos valószínűleg nem elég egy évben egyszer hangsúlyozni a média biztonságának fontosságát, az európai oktatási rendszert korszerűsíteni kell egész Európában, hogy megelőzzük a digitális szakadék kialakulását a társadalomban. Szeretnék köszönetet mondani a finn elnökségnek, különösen az online tanfolyamokhoz a mesterséges intelligencia témájában ingyenesen hozzáférhetővé tették, tehát ezt hozzáférhetővé tették ingyenesen a az állampolgárok számára. A politikával, a szociálpolitikával foglalkozó kollégáknak lépést kell tartaniuk a munkaerőpiac digitalizációjával, új társadalmi szerződésre van szükség, a minimálbérre is gondolok, illetve a kollektív szerződésekre és a kikapcsolás, lekapcsolás jogára. Tisztességes munkafeltételeket kell biztosítani online és offline munkahelyeken egyaránt, és a technológiai óriásoknak is bele kell menniük, hogy egyenlő feltételek mellett működjenek a profit után pedig mindenkinek adót kell fizetni a mesterséges intelligencia, a robotika terén szabályozásra van szükség Európában az alapjogok megvédésével, a mesterséges intelligenciáról a bizottság a jövő héten fehér könyvet tesz közzé, a jogi garanciákat, a felelősségi köröket meghatározva. Nagyon fontos, hogy elfogulatlan legyen a mesterséges intelligencia, nemi, etnikai alapon ne diszkrimináljon, nemet kell mondanunk az etikátlan mesterséges